fogadottnak minősítjük. A GUE frakció részéről Martina Michel, a kultúra és oktatási szakbizottság új tagja lenne. Van, aki ellenzi ezt a kinevezést, nem? Akkor ezt elfogadottnak minősítem. Most pedig